Az április 30 ülési jegyzőkönyve rendelkezésre áll, van-e bárkinek észrevétel ezzel kapcsolatban? Ezzel a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Hölgyeim és uraim, szerdán